Elját Karim jelentésem, a 2012-es és 2013-as éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról. Megadom a jelentés előadójának, Karim úrnak a szót, tessék parancsoljon, négy percet kap. Mr. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves képviselőtársak, jó napot kívánok! nagyon jó humorú kollega mondta ma nekem, hogy annyira várom az éves reform javaslataidat a szubszidiaritás, arányosság és jobb jogalkotás terén, most rám mosolyogtam, és valóban nehéz volt igazából a szerepemet az elmúlt években betölteni. Annyira sok irányú volt a jogalkotás. Nyilván nem egyedül végeztem ezt a munkát, az elnyék előadóknak nagy köszönettel tartozom. Tadius Vevka, Madi Delvo, Eh, Renault Pinto eh, kollégánk, illetve a képviselő asszony, aki éppen most megy ki a teremből. Eh, sarkalatos kérdés ez pedig az Európai Unióban, és úgy gondolom, hogy az én országom, az Egyesült Királyság számára is. Én szentül hiszek benne, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövője összetartozik, és fontos lenne, hogy ennek a parlamentnek és a nemzeti parlamentnek a kapcsolatait tartósan megszilárdítsuk. Úgy gondolom, hogy Nagy-Britannia sok hasznot húzhat az Európai Unióból a jövőben, de lehet, hogy mégis ez az utolsó alkalom, hogy európai parlamenti képviselőként erről a témáról készítek jelentést, mert népszavazás kerül megrendezésre az EU tagságunkról. A választópolgáraink, az állampolgáraink e témában milyen aggodalmakkal élnek. Nos, lehet, hogy nem ismerik fel a részleteket, az elnevezéseket, de nagyon gyakran mondják nekünk, hogy az Európai Unió túl messze van, hogy túl sokat csinál, és túl sok mindenkinek akar megfelelni feleslegesen. Mi európai parlamentként mindenképpen a jövőben kénytelen leszünk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Hogyha nem tesszük, akkor azoknak a malmára hagyjuk a vizet, akik fel akarják bontani az Európai Uniót az állampolgárok kárára. A nemzeti vezetők megállapodásra tudtak jutni, arról, hogy hogyan lépjünk tovább. Az Európai Unió jogalkotása túl messze van-e? Nos, a nemzeti parlamentek szerepe, és persze ezzel együtt feladataik és jogaik is közelebb kell, hogy kerüljenek az EU döntéshozatali folyamatához, csak így tudjuk őket megerősíteni, és magunkat is megerősíteni. Az alsóházban, a brit parlamentben az EU szakbizottság nem a legjobb példa arra, hogy hogyan kellene az EU jogalkotását nyomon követni, és semmiképpen nem ajánlom ezt másoknak vajon túl sokat tesz-e az Európai Unió? A szubszidiaritás alapján az indoklással ellátott nemzeti parlamenti jelentések száma nem növekedett. A szubszidiaritást nem vizsgálják elegendően. Én a nemzeti parlamentek nagyobb fokú bevonását kérem az EU jogalkotási folyamatába, zöld könyvek, fehér könyvek formájában, éves viták tartásával a nemzeti parlamentek és a bizottság között a sárgalapos eljárást könnyű lenne bevezetni a nemzeti parlamentekkel, hiszen különböző több olyan feltétel is teljesülhet, ami alapján ezeket fel lehet mutatni a szubszidiaritási ellenőrzés alapján a nemzeti parlamentek szerepe növekedhetne. Több javaslatom is lenne még, de elnök úr, majd a vita végén, amikor újra szólhatok, akkor mondom el ezeket. Az utolsó felhívásom a kollégákhoz, nem szabad megtorpannunk, nekünk is hatáskörünk kell, hogy legyen ugyanakkor a nemzeti parlamenteket is szorosan be kell vonni a jogalkotásba olyan témákban, amelyek relevánsnak tűnnek az állampolgárok számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyszerű jelentést a bizottság 2012-es 13-as szubszidiaritás és arányosegi jelentéséről. A bizottság számára a két kérdés elementáris jelenséggel bír, az európai demokratikus folyamat leglényegét képezi e két fogalom, hiszen voltak éppen így tudunk jelentékenyek lenni a nagy kérdésekben, és mégis az apró dolgokra, apró lépésekkel koncentrálni. Elkötelezettek vagyunk, hogy a szubszidiaritás elvét érvényesítsük, és szorosan együttműködjünk a nemzeti parlamentekkel és más közösségi intézményekkel azért, hogy egységesen értelmezzük a szubszidiaritás elvét, és minden javaslatunk figyelembe vegye azt. A nemzeti parlamentek kulcs szerepet játszanak akkor, amikor a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról van szó, Éppen ezért ez a jelentés tehát el segít elmélyíteni a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatunkat, és segíti a vita tovább folytatását. A Juncker bizottság arra tett ígéretet, hogy az nemzeti parlamentekkel új partneri kapcsolatot hoz létre, többek között az által is, hogy a biztosok gyakrabban látogatják meg a nemzeti parlamenteket. 2014. novembere óta több mint 270 látogatást tettek a biztosok a nemzeti parlamentekben. A bizottság szándéka az, hogy tovább folytatja ezeket a látogatásokat, elmagyarázva, hogy mit teszünk, miért teszünk, és persze nyitva figyelve a nemzeti parlamentek aggájaira is. A jelentés a hatástanulmányok módosításának átalakítására tesz javaslatot. 2015 májusában a bizottság elfogadta a jobb szabályozási csomagot, amely egy sor intézkedést tartalmaz annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatóbb és bizonyíték alapú legyen. Mind az ex ante, mind a visszatekintő hatástanulmány és értékelés elvét megerősítve. A módosított iránymutatások a szubszidiaritás és az arányosság elvét is vizsgálják, és egy javaslat jogalapjának megteremtésében is segítenek, úgy, hogy figyelembe veszik a szubszidiaritás és az arányosság elvét. A csomag, a csomag ezen felül pedig egy szabályozói felügyelő tanács felállításáról is dönt, és az értékelésről is dönt. Ez a board, ez a testület ajánlásokat fogalmaz meg a szubszidiaritás és az arányosság kérdéséről, hogyha ezeket nem vették kellőképpen figyelembe megítélésük szerint. Ezzel pedig a jelentés azon részére térek rá, ahol felszólítják, hogy az in, minden közösségi intézmény a jogalkotói előkészítő munka során vegye figyelembe a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Nos, a bizottság örömmel számolhat be róla, hogy a három jogalkotó intézmény nem a régen egy új intézményi közé megállapodást kötött a Better Lawmaking a jobb jogalkotás érdekében. Itt um, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a e két elv, mely ez a két elv, a szubszidiaritás és az arányosság elvét messze menőleg figyelembe vetiszik a jogalkotás során. Nem veszik, veszük. Mi több, így a bizottság a magyarázó intézkedései magyarázataiban jobban el kell, hogy magyarázza, hogy a jogszabálytervezet hogyan szolgálja és veszi figyelembe a szubszidiaritás ügyét, de most már nem csak a bizottság, hanem a jövőben a tanács és a parlament, hogyha szükségesnek tartja hatástanulmányokat, folythat végre minden módosítóval kapcsolatban, amelyet a bizottság eredeti javaslatához nyújtanak be. A bizottság megvaróló győződve, hogy minden intézmény közösen elkötelezett a szubszidiaritás ügye mellett. Végezetül biztosíthatom az összes tisztes kép, tisztelt képviselőt, hogy a bizottság mindent meg fog annak érdekében tenni, hogy a szubszidiaritás és arányosság elveit az európai demokratikus folyamat fókuszában tartsuk, az új intézményközi keret keretében is biztosítandó, hogy minden jogszabály figyelembe vegye e két elvet, mely ez a két elv? Hát a szubszidiaritás és az arányosság elve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig Ujasdowski úrnak adom el a szót kettő percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, én is nagyon hálás vagyok eh, Karim képviselőtársamnak a kitűnő jelentésért és eh, mind a két része a jelentésnek eh, kiváló, igazán brit, egy nagyon brit jelentésről beszélünk, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy következeteseknek kell lennünk. Ha elindultunk egy úton, akkor azon tovább kell járnunk. Ha mondunk valamit, akkor tartsuk be, a, amit ígértünk. És ha csak kijelentjük, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét tiszteletben kell tartani, az nem elég. Kell, hogy a tetteinknek legyen következménye. Itt nem absztrakt elvon dologról beszélünk. A szubszidiaritás végrehajtása a jó minőségű jogalkotással egyenlő. Nem kell bürokrácia, rett lép, egy több versenyre, nagyobb elánra, energiára van szükség az EU-ban és a tagállamokban is. Ezért úgy gondolom, hogy le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket, és át kell gondolnunk, hogy nem lehetne meghosszabbítani ezt az időszakot, amíg a szubszidiaritás elvével élhetnek a nemzeti parlamentek. Nagyon örülnék, hogyha az Egyesült Királyság az EU tagja maradna, és a vörös lap mechanizmust alkalmazhatnák, azaz a nemzeti parlamentek leállíthatnák a rossz jogsz, jogszabályok megalkotását. A nemzeti parlamentek részvételét biztosítani kell, és bátorítást kell adni. Itt az Európai Parlamentben is erre ne tekintsük riválisnak a nemzeti parta, parlamenteket. Végül az előadóhoz fordulok, mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy Nagy-Britannia az EU tagja marad, és eh, továbbra is hozzá fog járulni ahhoz, hogy jó minőségű legyen a jogszabályalkotás az EU-ban. Stevens asszony következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! előadóként nagyon elégedett vagyok, hogy az ajánlásaink közül sok minden visszaköszön a e, bizottság e, anyagában. Több e, ajánlást is kidolgoztunk. Először is a bizottság és a tagállamok tovább kell, hogy beszéljenek arról, hogyan lehet erősíteni a szociális és a foglalkoztatási területen is a szubszidiaritás elvének alkalmazását az új jogalkotásra csak akkor van szükség az EU-ban, ha annak van hozzáadott értéke. Harmadsorban erősíteni kell tovább a nemzeti parlamentek szerepét. Én határozottan azért szeretnék sikra szállni, hogy a hatás vizsgálatokat hoz, hoz legyen egy külön szervezet, és hogyha a bizottsági javaslatokon komoly módosításokat kell eszközölni, akkor ezt valaki felügyelje. És mindez legyen mindig összhangban a szubszidiaritás elvével. Köszönöm. Doamna Schulin, un minut. Schulin képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, Karim kollégának az előkészített jelentést. Örülök annak, hogy ez a jelentés tervezett ajánlásokat is tartalmaz, amelyeket a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban fogalmaztunk meg. Hogyha követjük az itt megfogalmazott elveket, akkor valóban olyan jogszabályokat lehet majd elfogadni, amelyek szolgálják az állampolgárok és a cégek érdekeit. A mi szakbizottságunk mindent megtett annak érdekében, hogy az EU forrásokhoz való hozzáférési eh, eljárások egyszerűsödjenek. Legyenek az elbírólási eljárások egyszerűbbek, és a bizottságnak feladata kell, hogy legyen, hogy a programok többletértékét jobban mutassak és jobban ellenőrizze. A szubszidiaritás elvének ellenőrzése a az EU szakpolitikáinak értékelésének lényeget kell, hogy adja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Tiziana megint kap szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, David Borelli nevében szólalok fel. az INTA jelentéstevője. A szubszidiaritás és az arányosság nagyon fontos az Európai Unió harmonikus fejlődése szempontjából, hiszen ez az állampolgárokat érinti Ugyanakkor ez kihat a kereskedelmi politikára is, erről vitáztunk az Intában. Az ISDS az egyik olyan kérdés, a befektetésvédelem olyan kérdés, amely egy sor konfliktust vet fel az Unió, illetve a tagállamok hatásköre között. A másik kérdés pedig a makrofinancionális, és az elnök most megszakítja, a felszólalót, és kéri, hogy egy picit lassabban beszélve. Második kérdés, a makrofinanciális ellenőrzés, az ex ante és az ex post ellenőrzéseket illeti, ezekre szükség van annak érdekében, hogy a támogatásokat ellenőrizni tudjuk, amelyeket partnereink kapják meg, és itt a parlamentek szerepét meg kell erősíteni. Harmadsorban pedig az átláthatóság és a a nemzetközi szerződések nemzetközi kihatásának értékelése nagyon fontos. Itt megbízható ellenzésekre van szükség, eh, főleg a kis és középvállalatok eh, szerepét kell vizsgálni, és erről is beszélt az INTA. Azaz tehát meg kell vizsgálni, hogy a szubszidiaritás és az arányosság az kereskedelmi politika e- elemeie is, vagy sem, és így kell meghatározni azokat a szakpolitikákat, amelyik a leginkább közel vannak az állampolgárokhoz. A kereskedelmi politikát nem szabad erről a térről kizárni. Köszönöm. Um, domnul Köszönöm szépen. Zvivka képviselő úr következik. Kettő perc. Köszönöm szépen, biztos asszony, üdvözlöm. Hölgyeim és uraim, már évek óta van részem abban az örömben és megtiszteltetésben, hogy együtt működhetek eh, Karim képviselőtársammal, és eh, az EU-ban a EU jogalkotásban vizsgáljuk a szubszidiaritás és arányosság elvének a tiszteletben tartását. Évre és évre új javaslatok születnek arról, hogy mit is kellene tennünk. Szerintem most már végre egyszer hatékonyan kellene végrehajtani, amit már eldöntöttünk, és ilyen jó minőségű jogszabályokat kell megalkotni. Ezek alapelvei az európai jogalkotásnak. Ez a két elv kell, hogy legyen a kiinduló pont, amikor nekiállunk valamilyen jogszabályt megalkotni. Sok tagállamban helyett azt tapasztaljuk, hogy felütötte fejét egyre inkább az euroszkepticizmus, és sokan azt kérdezik, hogy mire jó az EU, egyetlen szükség van az Európai Unióra, az arányosság és a szubszidiaritás elvét úgy kell tiszteletben tartani, ahogyan ezt Karim kollega is javasolja a jelentésében, az eredmények értékeléséhez ragaszkodnunk kell, és akkor fogják megérteni a polgárok azt, hogy hogyan jönnek létre a jogszabályok, és mit jelent ez a vállalkozók számára, miért van az európai jognak hozzáadott értéke. Kulcsfontosságú, hogy jobban bevonjuk az Európai Parlamentet is, és a nemzeti parlamenteket is a jogalkotásba. A nemzeti parlamentek kell, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy elmondják az aggájaikat, és én most az Európai Bizottság javaslatáról is beszélek, és a tanács és a parlament közötti tárgyalások végeredményéről is. Úgy gondoljuk, hogy a indokolása elváltott vélemények benyújtásának a határidejét meg kell hosszabbítani, és több időt és lehetőséget kell, hogy adjunk a nemzeti parlamenteknek. Karim kollega beszél egyfajta zöld lapról, ami lehetővé tenni a parlament parlamenteknek, az nemzeti parlamenteknek, hogy indokolással látott vélemény nincsenek az Európai Parlamentnek. Köszönöm, de azt. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony, úgy gondolom, hogy mindjárt egyetértünk E, abban, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvei nagyon fontosak ahhoz, hogy az állampolgárokhoz közelműködő unió e, létezzen. Az unió jó működéséhez fontosak ezek. Megismétlem a jó működéséhez. Semmiképpen nem olyan elvekről van szó, amelyek megakadályozhatják, hogy az EU hatékonyan működjön. A szubszidiaritás és az arányosság elvét az intézmények munkájának hatékonysági szempontjai kell, hogy kiegyensúlyozzák, és jó mértéket ebben meg kell találni. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés, amit bemutattak, ezt a törékeny egyensúlyt veszélyezteti az Európai Unióban. Én csak úgy gondolhatom, hogy az euroszkeptikusok már hagyja a vizet mindez. A szubszidiaritás és az arányosság tiszteletben tartása helyett további procedúrák bevezetését javasolja ez a jelentés. Már most is nagyon nagy a bürokratikus teher az intézményeinken, és ezeknek az alkalmazása lassabbá tenni, gyakorlatilag ellehetetleníteni az európai jogalkotást. Pedig az állampolgároknak tartozunk azzal, hogy az Európai Unió hatékony legyen, és, ki, és megoldja az aggodalmaikat, az ő érdekükben működjön, ügyesen eh, tudjon választ adni azokra a kihívásokra, amelyekkel szembe kerül. Egy szorosabb uniót kell építeni, ami közelebb van a népekhez, és közösen tud fellépni a különböző helyzetekben, a kölcsönös tisztelet jegyében. Azok nevében, akik hisznek az Európai Unióban, felhívást intézzek a kollégákhoz, hogy a szocialisták módosításait szavazzák meg, hogy fennmaradhasson ez a nagyon fontos és drága egyensúly Európában. A szubszidiaritás és az arányosság mellett vagyok, de nem a hatékonyság feláldozása mellett. Tisztelt elnök úr, én nem osztom az előadónak az álláspontját a szubszidiaritás és az arányosság témájában, ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani neki a tisztességes és jó együttműködését. Köszönöm. Lund minut. Henkel képviselő egy percben. Hölgyeim és uraim, gratulálok Karim kollégának. Sajnos németül anyanyelvemem nincsen más szó a szubszidiaritásra, mint a szubszidiaritás. Mit jelent az ez? Azt, hogyha hazám, a városomban, Hamburgban probléma jelentkezik, először Hamburgban próbálják ezt megoldani, és ha nem tudják megoldani, akkor keresjük a megoldást Berlinben, és ha Berlinben sem lehet megoldani, akkor Brüsszelben keresjük a megoldást. Sajnos a tisztelt ház itt az Európai Parlament mindig a szubszidiérítás elvébe ütköző tevékenységet eh, folytat. Például az ERU, az egységes ERU egy ilyen eszköz, hiszen ez automatikusan centralizálja a döntéseket. Ez a centralizáció migráció pedig egyre inkább elidegeníti az európai állampolgárokat Brüsszeltől, egyre inkább csökkenti az eurózóna versenyképességét és ráadásul központosításhoz vezet. Ezért tehát Ceterum Cenzeu Kartágu, akarom mondani Ceterum Cenzeu, úgy gondolom, hogy az ERO egyre több centralizációhoz vezet, és éppen ezért Ceterum Cenzeu még egyszer meg kell szüntetni ezt. Köszönöm szépen, most pedig Márinyúl Pinto képviselő kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok az előadónak a kitűnő munkáért, amelyet végzett. Kitűnő a jelentés. Elnök úr, képviselőtársaim! Az egyik legsúlyosabb probléma, melyel az EU küzd, de éppen az a távolság, mely az állampolgárok és a döntéshozatal között van. Mi több gyakran még az tagállamok és az EU intézményei között is nagy távolság van. Karim kollega jelentésem nagyon jó választ keres erre a problémára, szigorúan vizsgálja meg a problémát, és megvizsgálja, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvét hogyan lehet jobban alkalmazni. Remélem, hogy ez a jelentés hozzájárul majd ahhoz, hogy az intézmények közelebb kerüljenek az állampolgárokhoz, és nagyobb elismertségnek örvendjenek majd az EU-t kell közelebb vinni az állampolgárokhoz, semmint hogy tovább eltávolítsuk tőlük. Ez a lényeg a jogalkotás minden lépése során. A jogszabályok érthetőek és átláthatók kell, hogy legyenek az állampolgárok számára, hiszen ezek határozzák meg az életünket. Az Európai Unió adott válaszok, közvéleménykutatások egyre inkább azt mutatják, hogy az állampolgárok azonban egyre inkább eltávolodnak az Európai Uniótól és intézményeitől. Éppen ezért még egyszer Köszönetet szeretnék mondani Karin képviselőnek kitűnő munkájáért, nagyra értékelve azt a munkát, amelyet végez. Fontos, hogy felszámoljuk a szubszidiaritás hiányát, illetve megteremtsük a szubszidiaritást. Üdvözlöm ezt a jelentést, támogatni fogom szavazatommal. Egyetlen egy kis kérdés van, melyet fel szeretnék venni, vetni, ez pedig a határidők, a nemzeti parlamentek válaszadási határidejének kibővítése. Úgy gondolom, hogy 8-ról 12 hétre kellene válaszadási határidőt kibővíteni, kiterjeszteni, így a nemzeti parlamentek jobban megvizsgálhatnák a készülő európai jogszabályokat, és jobb, megalapozottabb választ adhatnak erre. És úgy gondolom, hogy ez az ő válaszadásokat serkenteni. De a szerződés e lehetőséget nem teszi lehetővé. Ennek ellenőre, el, ellenére a tanács egyhangulag támogatta a határidő meghosszabbítását. Ilyen módon remélem, hogy a kérdés megoldódott. Köszönöm szépen. López Bernehu, 1 perc 30-ban. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. sok európai nem tudja, miközben mi eh, tudjuk, hogy az Európai Parlament az egyetlen demokratikusan választott intézmény, de nem egyedül hozza a törvényeket. A szerződésben eh, el akarták eh, kerülni, hogy a munkavállalók, dolgozók többsége a szociális követeléseit közvetlenül a bizottsághoz eljuttathassa. A parlament után az tagállamoknak kell elfogadni minden jogszabályt, és így együtt felelősek a neoliberális európai ágendáért. A bonyolultság és a legitimitás hiánya ebben a kormányzási struktúrában, a viták keresztüzében van ma. A szubszidiaritás és az arányosság elve világosabbá kellene, hogy tegye az európai döntéshozatalt. A gyakorlatban viszont nagyon homályosak ezek az elvek, és mindig a jogalkotó szája íze szerint értelmezik őket. Az európai politikai döntéshozatal fő elve a neoliberalizmus, nem a szubszidiaritás vagy az arányosság. Az lenne a jó, hogyha az országok szuverénen tudnának dönteni, de a trojka fellépése alá eső országokra ez nem igaz politikai úton akadályoznak meg különböző jogszabályok meghozását. Tisztelt López asszony, egy kékkártyás kérdést Anderson eh, kolléganőtől elfogad? Igen. Köszönöm csak szeretnék köszönetet mondani azért, amit mondtál, és megkérdezni, hogy egyetértesz azzal, hogy az emberek kiábrándultak az európai integrációból, különösen a trojka működése miatt, például az írek, a tanácsnak nem szabadna beleszólni abba, amit itt a közvetlenül megválasztott képviselők eldöntenek osztom Anderson asszony megközelítését. Valóban az európai állampolgárok csalódtak az Európai Parlament által hozott politikai döntésekben, ezek ellentétesek a dolgozók érdekeivel. Anderson képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A jelentés, amelynek tárgya az arányosság és a szolidaritás elve, az elvek betartása 2012-ben, 13-ban nagyon jó javaslatokat tartalmaz, amelyek mentén az Európai Parlament tovább mehet ezen az úton, és biztosíthatja azt, hogy ez a két elv valóban érvényesüljön az Európai Unióban, egyre határozottabban érvényesüljenek de tartalmaz a jelentés néhány olyan javaslatot is, amelyek nem annyira jók. Ezek elsősorban a hatásvizsgálattal függenek össze. Ez szerintem problematikus a jelentésben ez a rész, mert ennek ez a következmény, ennek a következménye az lesz, hogy nem tudjuk igazából a hatásokat olyan jól megvizsgálni és értékelni. Találunk itt számokat arról, hogy mennyibe kerül a vállalatoknak a környezetvédelmi feltételek, előírások betartása, de hát nincsenek konkrét számok arról, hogy milyen makrogazdasági haszna lenne ezeknek a javaslatoknak. És ezen a területen a javaslatoknak mindenképpen az egész EU-ra gyakorolt hatásaival is számolni kell, sőt abban az esetben, hogyha a bizottság elfogad bizonyos javaslatokat, akkor ezeknek számos következménye, olyan következménye is lehet, ami az egész EU cselekvő képességét meghatározó mértékben befolyásolja. Ezért nagyon fontos, hogy a szubszidiaritási ellenőrzés valóban működjön, hogy ne lehessen hozni olyan ilyen rossz döntéseket. Szerintem jelenleg még túl kevés történik, annak érdekében, hogy jobban bevonjuk bevonjuk a nemzeti partnerek, par, parlamenteket, sokkal többet kell tenni azért, hogy jobban működjön a szubszidiaritási ellenőrzés. Lehet, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, amíg a megfelelő javaslatokat el lehet fogadni, de ez legalább lehetővé teszi a bizottság számára, hogy a saját javaslatait még egyszer megvizsgálja. Remélem, hogy a következő jelentés még jobb lesz. Button képviselő, kettő percben. Köszönöm szépen. A szubszidiaritásra és az arányosságra vonatkozó jelentés idézi a szerződés 5. cikkét, amely figyelmünkbe ajánlja, hogy meg kell vizsgálni, hogy van-e az EU-nak kompetenciája egy adott területen, vagy inkább a tagállami szinten kell eljárni. Néhány bizonyos jogszabályokat inkább a demokratikus tagállamoknak kellene megalkotni, és nem az EU-nak. Néhány szót a szubszidiaritásról. Lehet, hogy nincs igazam, de én úgy emlékszem, hogy 24 év alatt az EU szerződés fejlődése ment át, és valaki egyszer például javasolta a szubszidiaritás, de szerintem még senki nem igazán tudta megmondani, hogy ez tényleg működik-e a szubszidiaritás elve. Ami az arányosságot illeti a e, legtöbb e, szakpolitikai területen, most már az EU alkotja meg a jogszabályokat, hogy e, mi van a kenyérpirítóval, vagy hogyan szabályozzuk a kávéfőzőt. Ez valóban a, akár az áfa kulcs vagy mértékbe is már beleszólna az EU. David Cameron felvetette a sárgalap mechanizmust, ami lehetővé tenné, hogy nem egyes tagállamok, de mondjuk 15 tagállam állam le is állíthatnának bizonyos jogszabályalkotást. Hát nevetséges és tehetném ezt, de nem teszem, mert William Hague ezt már megtette, amikor külügyminiszter volt parlamentben, és szét ezt a javaslatot teljesen szétszette, és David Cameron mellette állt és nevetett, és most pontosan ugyanezt a politikát akarja elfogadtatni. Ezek ilyen elvetélt reformok lesznek. A szubszidiaritás arányosság elvével kapcsolatban most a legfontosabb a június 24-i referendum, amikor majd arról döntenek a britek, hogy elhagyják az uniót. Az alapvető kérdés az, hogy egy demokratikus államban akartok -e élni, vagy egy nem demokratikus szervezetben, ahol Brüsszelben döntenek mindenről. Le Breton képviselő következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A sárgalapos eljárás a fő fegyver a nemzeti parlamenteknek arra, hogy rákényszerítsék a brüsszeli bizottságot a szubszidiaritás alkalmazására arra, hogy a jogszabályalkotási javaslatot megváltoztassák, hogyha a nemzeti parlamentek egyharmadának kifogása van a jelentés bemutatja, hogy csak egyetlen ízben sikerült a sárgalappal a bizottságot rávenni 2012-ben a Monti kettes javaslat esetében, ami a strike jogot megkérdőjelezte, hogy elálljon a javaslatától. Elég sovány ez a mérleg, a bizottság arroganciával utasította el a többi sárgalapot. Tehát ez egyfajta csali csak, a szubszidiaritást a bizottság nem tartja be, vagy közvetlenül közvetlenül vagy közvetetten delegált aktusokkal sérti meg, ahogy a jelentés is beszámol erről. A jelentésnek érdeme, hogy lerántja a leplet erről a helyzetről, ugyanakkor a nemzeti parlamentekkel párbeszédre hívja a bizottságot, illetve hatástanulmány készítését kéri a zöld lap lehetővé tenni a nemzeti parlamenteknek, hogy javaslatokat tegyenek az Európai Bizottságnak, de ez olyan, mint az ancien rezsimben, amikor a kérelmezők örömet akartak okozni a királynak. Igazi piros lapot piroslapos eljárást kellene eh, bevezetni, ami lehetővé tenni a tagállamok bármelyikének, hogy megvétózzon egy javaslatot, amit a bizottság tesz, hogyha az alapvető érdekeit sérti. A piros lap lenne tehát, ami lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy a szuverenitásukat betartassák, ez lenne az első lépés az Európai Unió helyett a Nemzetek Európájának felépítése irányába, amit teljes szívemből kívánok. Színadinos képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Növekszik az Európai Unió irányában lévő szkepticizmus, azért, mert nem tartják be az európai szakpolitika kialakításában a szubszidiaritás és az arányosság elvét. Persze nem az em- európai emberek felelnek ezért, hogy nem az európai döntéshozók. Vegyük Görögország példáját, a görögöket eh, félrevezetik a médiumok és a politikai szerencselavogok. Hat éve úgy tesznek, hogy a memorandumok az ő érdeküket szolgálnák, és a túlélésüket szolgálnák. Miközben ezek a szerencselavagok offshore számlákat nyitnak meg. Nem vizsgálják meg az adó bűncselekményekről szóló gyanúsítottak listáját, hogyan tekinthető ez felelősségteljes politikának, miközben a görög, görög állampolgárok még a gyógyszerüket, még az élelmiszerüket sem tudják megvásárolni? Egyetlen EU szabály sem tartja be a szubszidéritás elvét, sokkal inkább a magánvagyonokat védik. Ezek azok az elvek, amelyeket eh, követnek. Elegendő, a, elég volt a hazugságokból, elege, elég volt a jobboldali, baloldali kormányokból, Adjunk végre teret a szubszidéritásnak és az arányosságnak, de igazából. Köszönöm, most pedig Svoboda képviselő kap szót. Köszönöm, igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony. Köszönöm a Júri szakbizottságban dolgozó kollégáknak, hogy részt vettek a jelentés elkészítésében. Köszönöm Karim úrnak is az együttműködést. A szubszédérítás és az arányosság az Európai Unió jogalkotói folyamatának az alapja. A tagállami parlamenteket kell bevonni a folyamatban, és egy olyan eszközt kell kialakítani, amelyel eh, az emberek támogatását meg lehet nyerni. Ugyanakkor a szubszidiaritás nem az egyedüli eszköz, nem az egyedüli út, amelyel a parlamentek, a nemzeti parlamentek befolyásolhatják a jogalkotás folyamatát. Ne felejtjük el, hogy az miniszterek tanácsában tagállami miniszterek ülnek, a csúcson állam és kormányfők vannak, ők is befolyásolhatják a jogalkotást. Nagyon fontos tehát, hogy a szubszidiérítás elvét végezetül élettel töltsük meg, és biztosítsuk, hogy ne csak vizsgáljuk ezen elv betartását, hanem egy előfeltétele legyen ez minden európai jogalkotási normának, minden eh, lépésnek. Ahogyan már mondtam, úgy gondolom, hogy eh, a Karimi jelentés jó kompromisszumot jelent, és fontos, hogy a jövőben figyelembe vegyük ennek útmutatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Kofferati képviselő másfél percben kap szót. Biztos asszony, ön nagyon jól tudja a szubszidiaritás elve <clears throat> és az arányosság elvei nagyon fontosak, és nagyon kényesek és érzékenyek ezek. Nem csak meg kell ezeket valósítani, hanem egyensúlyt kell találni közöttük, sok kolléga kihangsúlyozta ezt. Ugyanakkor milyen eredményekre vezethet ez a jelentés, melyről vitázunk? eredményt, ellenőrzéseket vezethetünk be, és így sikerül majd a folyamatokat úgy kialakítani, hogy nagyobb támogatást kapjanak, és megakadályozhatjuk, hogy ne tegyük tönkre a széleskörű támogatást, másrészt ugyanakkor viszont felelősséget ad a szubszidiaritás nem feltétlenül a tagállamoknak, hiszen voltak éppen nem ez a cél, hanem az a cél, hogy az európai polgárokhoz közelebb vigyük a döntéshozatalt. Olyan politikusként, aki gyakran dolgozott erről a, ezen kérdés kapcsán, jelzem, hogy meg kell akadályozni, hogy itt a napokban megvitatott jelentések nem mondjanak ellent a szubszidiaritás elvének. Például holnap lesz napirenden egy jelentés, ahol szintén a jobb jogalkotás elveit be kell tartani. Gyakran ugyanakkor olyan kompromisszumokat fogad el a tisztelt ház, amelyik ellent mondanak ezeknek az elveknek. Olyan elvek ezek tehát, amelyeket tiszteletben kell tartani, és ennek fényében módosítani kell a jogszabályokat. Köszönöm, Luke képviselő egy percben. is Másfél percem van, nem? Itt az én listámon egy perc szerepel, sajnálom. Elnök úr, Mindenkelőtt köszönöm az előadónak ezt a kitűnő jelentést. Szubszidiaritás, arányosság az Európai Unió két eh, vezérelve. De most szükség van arra, hogy alkalmazzuk ezt a két elvet, és nem mondjuk ennek ellent a gyakorlati jogalkotásban, ami sokszor megfigyelhető. Itt az Európai Parlamentben most az Európai Bizottság javaslatát vizsgáljuk például az Európai Betétbiztosítási Rendszerről, ami az egész rendszer harmadik pillére lenne. Itt nem veszi figyelembe ez a javaslat a pénzintézetek külön struktúráját, hogy itt vannak vannak szövetkezeti formában működő pénzintézetek, és ami rosszabb, nem veszi figyelembe azt, hogy különböző EU-s tagállamokban már eltérő a gazdaságpolitika, és ez így is kell, hogy legyen. Hogyha a tagállamok képesek különböző kockázatokat és különböző gazdaságpolitikai intézkedéseket meghozni, akkor az egységes betét biztosítás pont rossz lenne, mert ez épp mindenképpen arra ösztönözne, hogy a mérlegek próbálják a nem kezelt kockázatokat feltüntetni. Köszönöm szépen, hogy egy percben befejezte, és Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szubszidiaritás és az arányosság elve döntő fontosságú ahhoz, hogy az Európai Unió harmonikusan épüljön fel és működjön. Egyre több azonban a hiányosság, sok a formális, bürokratikus intézkedés, nem vonják be a régiókat. Az én tagállamomban például előfordult az, hogy a az alkalmazott eljárások nem tudták biztosítani azt, hogy a régióban kialakult véleményt figyelembe vegyék. Lehet, hogy ez a vélemény nem egyezik meg a kormány véleményével, vagy a bizottság véleményével. Az európai intézmények egyre inkább eltávolodnak a polgároktól, és eh, nincs elég átláthatóság az is egyértelmű, hogy javítani kell az eljárásokat. És nem elég az előzetes, az ex ante ellenőrzés. Szükség van egy értékelő jelentésre is, amelyben megvizsgáljuk, hogy a szubszidiaritás és az arányosság elvének megfelelően történt-e a jogalkotás. Ez az Európai Unió érdekében történik, hiszen az EU figyelembe kell, hogy vegye a polgárok véleményét, kívánságait, és ennek megfelelően kell cselekednünk. Köszönöm szépen, Laura Ferrara következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szubszidéritás elvét, hogyha jól értelmezzük, alkalmazva azt jelenti, hogy a lehető legközelebb hozzuk meg a döntéseket az állampolgárokhoz. Ez pedig nagyon fontos számunkra, az öt csillagmozgalom számára. Tudjuk, hogy ez nem a direkt demokrácia egy eszköze, de ugyanakkor egy olyan eszközről van szó, amely közelebb szándékszik vinni Európát az állampolgárokhoz, úgyhogy tiszteletben tartja a tagállamok, mi több a helyi hatóságok hatáskörét. Ezért nagyra értékeljük ezt a jelentést, amely ezeket az elveket akarja megerősíteni, és helyes értelmezést szándékszik adni számukra. A 29-es cikket nagyon fontosnak tartjuk, amely a szubszidiaritás és az arányosság elvét kihangsúlyozzam a támogatások odaítélese során is fontos, tehát hogy meritokratikus módon döntsön a bizottság a támogatásokról, hiszen a visszaélések befészkelik magukat a komplex bürokratikus eljárásokban. A, ugyanakkor a nemzetközi kereskedelmi megállapodások, melyekről az Európai Unió tárgyal, fontos, hogy szintén érvényesítsék a szubszidiaritás elvét. Köszönöm. Thank you very much. Um... Köszönöm. Nem volna haszontalan, hogy egy kicsiket lassabban beszélnének a felszólalók, és így esetleg a tolmácsok is tolmácsolni tudnának, mondja az elnök. Most pedig Annemans képviselő két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány hónap néhány nappal ezelőtt megszületett a holland népszavazás eredménye, a két harmad nemmel szavazott, nem akarják a megállapodást Ukrajnával, tehát itt valóban a szubszidiaritás elvét alkalmazták meg kell akadályozni, hogy tovább bővüljön az Európai Unió, hogy magához vonjon hatásköröket, amelyek nem európai szintre tartoznak. De most a Júri szakbizottságtól kaptunk itt egy szöveget, amelyben, és most idézem, az szerepel, az Európai Unió azokon a területeken, ahol nincs kizárólagos kompetenciája, nem léphet fel, és a célkitűzéseket a tagállamok vagy regionális vagy helyszinten nem tudják megvalósítani vagy teljesíteni, akkor lehet mérlegelni, hogy esetleg szükség lehet EU szintű fellépésre. Hát kedves kollégák, egy ilyen mondattal tulajdonképpen az Európai Unió mindent megtehet. Tovább köszi központosításnak nyitunk teret, és bármilyen hatáskört az Európai Unió magához vonhat ezen mondat alapján, pedig a szubszidiaritás elve azt jelentené, hogy a megfelelő hatásköröket a lehető legalacsonyabb szinten kell meghatározni. És az Európai Unió itt most itt az Európai Parlamentben ezt az ennyire fontos elvet úgy akarja alkalmazni, hogy egy Bianco csekket akar kiállítani magának arra, hogy az Ever Closer Union megvalósuljon, és egyre inkább terjeszkedjen, és egyre szorosabb integrációt valósítson meg és mi szinte semmit nem tehetünk. A holland népszavazás volt talán egy példa arra, hogy felrázzuk az embereket a federális, federalisztikus berendezkedési Európa igényével. Hogyha egy ilyen mondatot hallanak az emberek, akkor minden eszközt alkalmaznak arra, hogy alkalmazni kell, hogy a szubszidiaritás ellene csak papírra írt szó maradjon. Köszönöm. Most pedig Anna Zaborska másfél percben. Köszönöm, pán predseda, pani komisárka elnök úr, tisztelt biztos asszony! Mindenek előtt szeretnék eh, gratulálni Karim úrnak a benyújtott eh, tervezethez a nemzeti parlamentek indoklással ellátott véleményeinek ugyanolyan szerepe van, mint a polgári kezdeményezéseknek. És az a céljuk, hogy a demokratikus elszámoltathatóságot javítsák. Ugyanakkor még egy hasonlóság van. A sárga lap hasonló sorsra jutott az Európai Bizottság részéről, mint a polgári kezdeményezések lenézi ezeket az Európai Bizottság. A bizottság minden áron a saját véleményét akarja érvényre juttatni, és figyelmen kívül hagyja a nemzeti parlamentek és a polgári kezdeményezések ellenvetéseit. Az Európai Parlament mhm. saját kezdeményezési jelentései külön fejezetet jelentenek, nagyon sok úgy van megírva, hogy kiolvasható belőlük, hogy a szerzőknek fogalmuk sincs a szubszidiaritásról. A parlamentnek, tehát szigorúbb szabályokat kellene megfogalmazni ezekre. A bizottság és a parlament. Hogyha nem veszik komolyan ezeket a nemzeti parlamenti jelzéseket és polgári kezdeményezéseket, akkor formalisztikussá válik az Európai Unió működés, és senkit nem fog érdekelni. Most pedig Mercedes Bresso kapszott, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Úgy hiszem, hogy a szubszidiaritásról és arányosságról szóló vita um, szerencsétlen módon lehetőséget ad az euroszkeptikusoknak, akik arról beszélnek, hogy Európában nem veszik figyelembe ezeket az elveket. Azonban a valóság az, hogyha figyelembe veszük, hogy milyen kevés sárga lapot mutattak fel a tagállami parlamentek, azt látjuk, hogy nagyon is figyelembe veszük ezeket az elveket. Persze a sárga kartja csak elindítja a szubszidiaritás figyelembe nem vételéről szóló folyamatot, egy szóval a sárga kártyák alacsony száma azt mutatja, hogy igenis figyelembe veszik ezeket az elveket. Éppen ezért nagyon nehéz volna arra hivatkozni, hogy fittyet hányunk az elvekre. Úgy gondolom, hogy a jelentés sajnos táptalajt ad ezeknek a kételjeknek, és így fennáll annak a veszélye, hogy az egyszerűsítés veszélyét, a jobb jogalkotás eh, elvét veszélyeztessük. Úgy gondolom tehát, hogy egy-két módosítóra szükség lesz ahhoz, hogy helyre tegyük kvázi ezt a jelentést. Aztán a zöld kártyáról néhány szót. Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes kezdeményezés, de nagyon fontos, hogy ez szerződéses garanciát kapjon, hiszen a Európai Parlament jogalkotó jogával kell ezt összekapcsolni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Most pedig Notis Marias kapszót egy percben. Hölgyeim és uraim, a szerződés negyedik cikke alapján minden olyan hatáskör, ami nem az Európai Uniói a tagállamoké. Így a tagállamok rendelkeznek hatáskörrel minden olyan területen, ahol a szuverenitást a szerződés értelmében nem adták át az Európai Unió intézményeinek. Az Európai Unió intézményei a szubszidiaritás és az arányosság elvét be kell, hogy tartsák. Görögországban az Európai Bizottság és a Trojka megsértik a szubszidiaritás és az arányosság elvét, hiszen az ő jogköreik nem az Európai Unió jogköreihez tartoznak, adóemelés, fizetéscsökkentés, munkatörvénykönyv változtatással. Tehát kérem, hagyják abba ezeknek az elveknek a megsértését. Ruth Eszter, az Felegut következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném én is megköszönni a jelentést. A szubszidiaritás és az arányosság döntő fontosságúak ahhoz, hogy jól működjön az Európai Unió. Az a véleményünk, hogy a politikai pártok és az egész Európai Unió így tudnak közelebb kerülni a polgárokhoz, és arról kell döntenünk csak, hogy ez hogyan történjen. Mindig az észszerűség elve mentén kell a szükséges módosításokat elvégezni. A hatékonyságot és a demokratikus legitimációt kell mindenképpen biztosítani a döntés hozatalban, és itt még van mit javítani. A Lisszaboni szerződés egy sor mechanizmus tartalmaz, amelyel élhetnek a tagállami parlamentek, ha megfelelően alkalmazzák és érvényesítik az arányosság és a szubszidiaritás elvét. Ezek a mechanizmusok jók, egyszerű, egyszerűek és könnyen alkalmazhatók kell, hogy legyenek. Így valósulhat meg a nemzeti parlamentek és az EU intézményeinek az együttműködése. Most pedig, most pedig Evelyn Régner következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos asszony! A szubszidiaritás azt jelenti, hogy közelebb a polgárokhoz, több demokrácia. De nem azt jelenti a szubszidiaritás, hogy az európai jogalkotás cselekvő képtelenné válik. Sokszor jogosan teszik fel emberek azt a kérdést, hogy hogyan is működik az európai demokrácia, az eljárások, ezek annyira bonyolultak. Most, amikor elolvasom ezt a jelentést, hát úgy tűnik, hogy minden még bonyolultabbá válik. Több pontban a jelentés majdhogy nem eh, lehetetlenné, ellehetetlenítik az eh, európai jogalkotást eh, a kompetenciák megfelelő megosz, megosztását a jelentésben úgy szerepelteti az előadó, hogy ez akadályozza, illetve ezt akadályozni kell. Természetesen nem szabad, hogy aláássa az EU a nemzeti kompetenciákat, de az itt javasolt mértéke ennek a tagállami ellenőrzésnek ez nem működhet hatékonyan. A piros és zöld lapok rendszerét, a mechanizmusától én óvnék, mert ezt szabotáshoz használhatják tartják fel, vagy le lehet ezzel az eszközzel mindent blokkolni. A javasolt hatáskör korrekciókat pedig ürügyként fel lehet használni arra, hogy gyengítsék a szociális partnereket és a szociális párbeszédet. Ezért ugye a Rifit hívta fel a figyelmünket Kaufmann kolléganő. Ez, ami itt szerepel, az oda vezethet el, hogy a szubszidiaritás elvét, elvének az érvényesítésére hivatkozva a szociális partnerség intézményét akarják gyengíteni. Köszönöm szépen. Anyeska Kozbocka Dragjevic másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim. Gratulálni szeretnék az előadónak kitűnő jelentéséhez, mely kihangsúlyozza, hogy milyen fontos, hogy nagyobb fontosságot tulajdonítsunk a szubszidiaritás elvének a jogalkotás során az európai szintéren. Egyetértek az előadóval abban is, hogy a nemzeti parlamenteket jobban be kell vonni az európai jogalkotás folyamatába, ez a demokrácia elvét erősíti meg. Meg kell erősítenünk a rendelkezésére álló eszköztárat, melyel a tagállamok befolyásoljukat gyakorolhatják az európai jogszabályok jogszabályokotásra. Létezik a sárga kártya, most egy piros és egy zöld kártyára is javaslatot olvasunk. Ez a két kártya használata segíthet a jogszabályalkotás befolyásolásában, de jobban meg kell értenünk a szubszidiaritás elvét is. És látni kell, hogy hol húzódnak az EU, illetve a tagállamok jogkörének határai. A szubszidiaritás az európai demokrácia egyik alapelve. Minden, amit egy helyi vagy egy tagállami szinten meg lehet tenni, ott kell meghozni, minden ilyen döntést ott kell meghozni, tehát az európai szinten csupán a hozzáadott értéket eh, biztosíthatjuk. Nem szabad, hogy gúzsba kössük a tagállamokat. Hogyha nem veszük figyelembe a szubszidiaritás elvét, akkor ez alá oknázza az állampolgárok Európai Unióba vetett bizalmát. Köszönöm, köszönöm. Köszönöm, most pedig Kaufmann asszony kapszott két percben. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy az elmúlt hat év bebizonyította, hogy a Lipszaboni szubszidiaritási elv bevált. Az európai intézmények nagyobb figyelmet fordítanak a szubszidiérítás elvének betartására, és az egyes tagállami parlamentek pedig eh, egyre inkább élnek a rájuk háruló jogkörökkel. Ez megjelenik a jelentésben is. A szubszidiaritási kultúra, tehát kiterjedt, jó jelzést ad erről az, hogy az egész időszak alatt csak két sárga kártyát emeltek fel vagy mutattak fel a tagállami parlamentek. Fontos, hogy mélyrehatóbbá tegyük a tagállami parlamentekkel az párbeszédet. Ebben e, rejlik minnyájunk érdeke. Ugyanakkor az Európai Unió egy több szintű politikai rendszer, bonyolult a működése, az állampolgárok csupán akkor érthetik meg, hogy hogyan működik, hogyha világos mindenki számára, hogy ki miért felel. Ezért nagyon fontos, hogy az egyes cselekvési szintek hatáskörét ne keverjük össze, ne mossuk össze. Éppen mai napság, amikor a populisták mindig újjal mutogatnak az európai intézményekre, fontos, hogy a populizmus vitorlájából kifogjuk a szelet, és megakadályozunk, hogy az egyes já- szinteket egymás ellen játsszák ki, mondván, hogy itt vannak a jó régiók, ott meg a gonosz Európa. Nem szabad, meg, meg kell akadályoznunk, hogy a szubszidiaritásra való hivatkozással az európai közösséget eh, gyengítsék el. Erre szükség van ma jobban, mint valaha, arra van szükség tehát, hogy az európai gondolatot, a közösségi gondolatot erősítsük meg, úgy, hogy a nemzeti és a regionális döntéshozatalt is befogjuk. Köszönöm. Kaufmann asszony, most pedig eh, Daniel Budakapszót másfél percben. Köszönöm szépen, biztos asszony, kedves képviselőtársaim. Először is gratulálni szeretnék az előadónak. Az európai intézmények és a nemzeti parlamentek hatékony mechanizmusokat dolgoztak ki annak érdekében, hogy olyan jogszabályokat lehessen kialakítani, melyek megfelelnek a nemzeti elvárásoknak, de az Európai Unió elvárásainak is. A szubszidiaritás és az arányosság elveinek betartása az európai szintű jogszabály alkotás során biztosítja azt, hogy az európai állampolgároktól ne távolodjon el a döntéshozatal folyamata. Nagyon fontos, hogy a döntéshozatal során betartsuk a konzultációt, lefolytassuk a konzultációt, és figyelembe vegyük, hogy a helyi szintek is javaslatokkal élhetnek. Ezzel pedig gazdagíthatjuk az európai jogalkotás folyamatot. Az a premisszánk, az a kiinduló pontunk, hogy a szubszidiaritás és az arányosság adja az európai politika alapját, és ezeket az elveket a jövőben is figyelembe kell venni a jogalkotás során figyelembe kell venni azt is, hogy a hatástanulmányok a jogalkotási folyamat elején meghatározóak, Ugyanakkor a jogalkotás folyamatában maga a jogszabály szöveg jelentősen változhat, éppen ezért fontos, hogy a későbbi hatástanulmányt is végrehajtsák. Köszönöm, Pospisid úr! köszönöm szépen elnök úr tisztelt biztos asszony örülök ennek a jelentésnek ugyanis az európai jogalkotás átültetéséért voltam felelős az én országomban egy sor irányelvet rendeletet stb. kellett átültetni Tudjuk, hogy eh, mit jelent a szubszidiaritás és az arányosság elve, és ahogy az elemzések és a mostani vita tárgyat képező jelentés is bemutatja, um, fontos, hogy a hatásokat eh, is eh, lemérjük. Ismerni kell az Európai Bizottsági kezdeményezések tartalmát, az arányosság és a szubszidiaritás biztos hogy nagyon fontos elvei az európai jogalkotásnak, és a bizottságnak értékelnie, elemeznie kellene ezt a két elvet a politikai fellépésben is figyelemmel kellene lenni rájuk az Európai Uniós integrációban a nemzeti parlamentek véleményét nagyobb hatékonysággal kellene figyelembe venni az Európai Bizottságnak. Az Európai Ügyészség kezdeményezésével is ez van, biztos asszony. 2013-ban sárga lapot mutattak fel, és lássuk, hogy mi az eljárás azóta. Köszönöm szépen. Viktor Negrescu kap szót először a KSDI során. Elnök úr, a szubszidiaritás és az arányosság rendkívül fontos alapelvek. Biztosítaniuk kell az erőegyensúlyt. Egyetértek az előadóval, amikor azt mondja, hogy csak ott van szükség EU-ra, ahol ez más, ezek a feladatok más szinten nem oldhatók meg, legyen béke, legyen szabad mozgás, és ahogy az elnök úr is mondta, nem szabad, hogy féljünk Európától. Hát én nem félek Európától, talán ön igen. Az Európai Parlamentben mind a két tábor hangja hallható, az öné és az enyém is egyforma súlyjal, hangsúlyjal. Ezért szerintem jó, hogyha a nemzeti tagállami álláspontok nagyobb jelentőséget kapnak. Ehhez megfelelő mechanizmusokra van szükség, persze, és nem populista üzenetekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Minden egyes szakpolitika, helyi politika is egyben, hiszen minden egyes szakpolitika ugye saját politikai döntéseink is, amelyeket itt fogadunk el, a helyi szinten jutnak érvényre, és hatással vannak az állampolgárokra, akik valamilyen településen, városban, régióban élnek. Tehát minden politika, helyi politika is egyben, ezért úgy gondolom, hogy a szubszidiaritás rendkívül fontos. Így lehet arról gondoskodni, hogy az Európai Uniót jobban értsék az állampolgárok, hiszen be kell látnunk, hogy az európai politikáknak identitásbeli problémájuk van. Nyilván nem minden politika politika lehet helyes helyi szinten, európai szinten kell helyesnek lenniük elsősorban, de ezeket az európai politikákat helyi szintre kell lefordítani, és akkor lehetünk majd sikeresek. Köszönöm szépen, most pedig meghallgatjuk a bizottság észrevételeit. Júrova biztosodnak adom meg a szót, tessék. Yes, thank, thank you very much for this interesting... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát és az észrevételeiket, kérdéseiket ebben a fontos témában. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy reagáljak arra, amit Poszpisil úr mondott az előbb az Európai Ügyvédi, egy ügyészi hivatal felállítására vonatkozóan. Ez jól mutatja meg, hogy az Európai Bizottság, a jelenlegi bizottság hogyan működik. A nemzeti parlamentektől 11 sárgalapot kaptunk, és előbb már említettem, hogy ez a bizottság 270 látogatást tett nemzeti parlamentekbe, legalább tizet jó magam tettem, ugyanis úgy gondolom, hogy egy elküldött levél még nem zár le egy folyamatot. Szükségesnek tartottam, hogy elmenjek a nemzeti parlamentekbe, és elmagyarázzam, hogy hogyan módosítottuk a kezdeményezést, a javaslatot, hogyan változtattuk meg a központosított struktúrát, decentralizált struktúrával a nemzeti parlamentek láthatták, hogy mennyire fontos számomra, hogy elmagyarázzam nekik, hogy meggyőzzem őket a szubszidiaritás jegyében. Ez csak egy példa az Európai Ügyészség kapcsán. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben a nemzeti ügyészségek helyi, nem a nemzeti ügyészségek helyébe állított európai ügyészségről legyen szó de jó példa arra, hogy hogyan próbáljuk a kommunikációt javítani a nemzeti parlamentekkel, és megbízható, kölcsönös kommunikációt kialakítani. Biztosíthatom önöket, hogy az Európai Bizottság minden munkatársa rendelkezésükre áll, hogy a szubszidiaritási kezdeményezéseket megvitassuk. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az összes képviselőnek, aki részt vett ennek a kiváló jelentésnek az elkészítésében. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, először is köszönetet mondok a bizottságnak a mai hozzájárulásáért, és valóban nagyon nagy mértékű támogatást kaptam Franz Timmermans úrtól. Ezt mutatja a bizottság munkaprogramja is. Szeretnék minden kollégának köszönetet mondani minden politikai frakcióból, azért, hogy konstruktív megfigyeléseikkel segítették a mai vitát. A legtöbb esetben még akkor is, amikor némi nézeteltérések vannak, a javaslatok arra épülnek, hogy kritikai, de pozitív elemzéssel hozzájáruljanak ehhez az anyaghoz. Ezért minden kollégának köszönettel tartozom. Aztán egy-két dologra szeretnék gyorsan kitérni, ami a piros kártyát illeti. Itt nem vétóról van szó, és soha nem is volt ilyen szándék a háttérben. A lényeg azonban a következő, hogyha a többi intézkedés a helyén van, a nemzeti parlamenteket közelebb hozzuk a saját döntéshozatali folyamatunkhoz, akkor a nemzeti parlamenteknek nem lesz szükségük arra, hogy piros kártyát vessenek be, vagy vétót. Ami pedig a szubszidatást illeti, ezt is felvetették a kollégák, közép távon, illetve a folyamat végén értékelni kell ezt. Ezek az értékelések nem kötelező érvényűek, hanem mércét adnak, megmutatják, hogy hol tartunk a szubszidás elvének tekintetében, és merre kell haladnunk. Aztán a 8 hetes időszak bővítésére vonatkozó javaslatot is kaptunk. Egyetértek azzal, hogy a szubszitással kapcsolatos javaslatok kritériumokkal kapcsolatos határidőket el kell venni a szerződésbe. A szélső jobb oldaltól is hallottunk bizonyos megjegyzéseket, ezek érdekesek voltak, különösen a UKIP részéről, akik már elhagyták a termet. Ők elmondták többek között a technikai kérdések tekintetében, nem volt helyes a meglátásuk, hiszen a piros kártyát sárga kártyaként értelmezték, és nagyon is biztos vagyok abban, hogy a britek nem sokára bemutatják majd a piros lapot számukra. 13%-ról beszéltek, ez pedig nem, nem többségi szavazat, úgyhogy remélem, hogy ők ezt hamarosan vissza is kapják.